Az Európai Parlament ülésszakát megszakítom, nagyon jó biztonságos hazautat kívánok, és frissítő, pihentető nyári szünetet, és remélem, hogy frissen, fiatalon újra találkozunk a következő ülés szak alkalmából. Köszönöm.